Következő pont az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányja végrehajtása. Piotr Boris jelentése, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végre hatás, végrehajtása most először történik meg, és az állam, általam készített jelentés elemzi az irányelv hatását három évvel annak életbe lépése után. Az értékelés általában pozitív, bár a bizottság néhány hónapos késedelemmel terjesztette elő a jelentését. A tagállamokban is a végrehajtás késlekedett, de ma viszont, és ezt kiemelhetjük, minden tagállam alkalmazta az irányelvet. Ez nagy siker, és ez az irányelv az egyik kulcs eleme a médiumok szabadságának, és ez eszköz a belső piacon garantálja a választáshoz való jogot. Fontos eszköz ez amely a területet szabályozza Európában. Ma több mint 8000 műsor közvetítőnk van, műsorszorunk, és több mint 2000 olyan műsor szolgáltató, amely kérésre vagy felkérésre működik. A 20 bocsánat, 12 perces szabály nagyon jó kompromisszum, és ezt fenn kell tartani. A származási ország szabálya is rendkívül pozitív, hogyha egy műsor szolgáltató eleget tesz a követelményeknek egy tagállamban, akkor sugározhat más tagállamban is, és ez igen jó szabály. A Kulturális Bizottság tagjaként szeretném kiemelni a kiskorúak védelmének kérdését. Fontos, hogy a gyermekek hogyan befolyásolják a fiatalokat, a gyerekeket, mint már a reklám, hogyan befolyásolja őket. Ott van az alkohol, a cigaretta, az egészségtelen ételek, kérdése. Másik dolog a médiumok pluralizmusa és szabadsága. Ezt végrehajtották, és az előző jelentések erről már szóltak. Van egy másik kérdés, a gyűlöletre való szítás kérdése. Egy francia tévéállomás antiszemitizmusra szólított fel például. Mi is támogatjuk, sikerült támogatnunk az európai munkákat, át az európai műveknek független producerek készítik, és ezt az irányelv is támogatja. De mi nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni az európai művekre és azok terjesztésére. Az irányelv beszél a diszkrimináció ellenességről is, nemek közti vagy egyéb diszkriminációról van szó. A másik kérdés pedig a halókészülékkel rendelkezőknek sugázott műsorok kérdése. Ezt is figyelembe kell venniük a műsor készítőknek. Az irányelv megvalósítása zajlik, és a jövőben a hibrid TV szolgáltatásokra is gondolunk. Jelen pillanatban a fogyasztók a lineáris és nem lineáris szolgáltatások között nem tesznek különbséget. Most nem kell megváltoztatni az irányelvet, Figyelnünk kell, hogy hogyan működik, és hogyan befolyásolja a modern hibrid tévét. Lehet, hogy a jövőben majd megnyithatjuk az irányelvet, de még néhány évig gondosan kell figyelnünk az alkalmazást. Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, és köszönöm a hozzájárulásukat. Papa Nikolaú úr az első hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a jelentéshez. A végleges szöveg elkészüléséhez szükséges volt a módosítók bevétele is, ez pedig az bizonyítja, hogy nagyon jó volt az együttműködés. Itt az irányelv hatos cikkét emelném ki, ez egy tilalom. És pedig a gyűlöletkeltés tilalma. Etnikai, fai alapokon történő gyűlöletkeltés tilalmáról van szó. Néha szélsőséges retorikát is hallhatunk a médiában, számos tagállamban. Mindazok, akik így fejezik ki magukat, vagy ilyen szélsőséges módon nyilatkoznak, azok találkozzanak is ezzel a tilalommal, amelyről rendelkezik az az irányelv. Először van előttünk az a végrehajtási irányelv, tehát azt javaslom, hogy akik gyűlöletre úszítanak, azokat a bizottságnak sokkal alaposabban meg kell figyelnie és szankcionálnia. Köszönöm túl sokan vannak a néppárt részéről ketten, tehát általában így eh, ez nem szokott lehetséges lenni. Baszeszko asszonyt kérném meg, hogy eh, igen, ön először is utána a kolléganője, hogy a néppárt nevében szólaljanak fel. Köszönöm szépen. Most eh, az audiovizuális szolgáltatásokról szeretném elmondani, hogy ez az Európai Unió joganyagának egy fontos része. Igazából itt egy közkonzultáció lenne kívánatos, hiszen ebben az összefüggésben tovább is mehettünk volna az érintettekkel való konzultációban. Arra is figyelnünk kell, hogy a 92-es cikk hatáját kiterjesszük. Ez média vállalatok viselkedési kódexeire vonatkozik, és nem csak a kereskedelmi média területén. Itt a magasrangú csoport ajánlásait is meg kellene szívelni. Ez a médiaszabadsággal foglalkozó magasrangú csoport. Én is javaslom a monitoring hatóságot európai szinten, hogy pontosan megfigyelhessük, hogy a tagállamokban hogyan változik a média helyzete. Köszönöm. Sanchez Smith asszony. Sanchez Smith asszony. Merci, Monsieur le Président. En 2010... Köszönöm, elnök úr. 2010-ben az EU ambiciózus szöveget fogadott el az audiovizuális szolgáltatások szabályozására, és úgy tűnik, hogy ez eh, siker, mert jobban hozzá lehet férni az európai művekhez, a kiskorúakat erőteljesebben védik, kulturális sokféleséget támogatja, és próbálja korlátozni a túlságosan sok hirdetést. Boris eh, képviselő kéri, hogy a kereskedelmi megállapodásokból vegyék ki a az audiovizuális média szolgáltatásokat, és ott van az USA példája. A parlament kéri, hogy az USA-val való tárgyalások során ezeket a szolgáltatásokat vegyék ki a napirendi pontok közül, hiszen ezzel tudjuk a, az irányelvet javítani már ma, hiszen a kulturális sokféleséget akarjuk védeni, ez az egyik alapelve az EU-nak, és védjük meg az európai kultúrát és audiovizuális szolgáltatásokat, ahogy azt a Boris jelentés is javasolja. Köszönöm, Sidlávszka asszony. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés fontos kérdésekkel foglalkozik. Nagy öröm számomra, hogy az előadó Boris úr úgy döntött, hogy vegyük figyelembe az idősek gondjait és azok problémáit, akik látáskorlátozással küzdenek, vagy hallás problémáik vannak. Most már a hordozható eszközökre is gondolni kell. Vannak emberek, fogyatékkal élők, akik még plusz szolgáltatásokat igényelnek, például a jelnyelvet. A mi kínálatunk legyen szélesebb, hiszen ezzel sok korlátot le lehet bontani a társadalomban. Biztos vagyok benne, hogy ezzel a szociális kirekesztés ellen is harcolhatunk minden területen. Köszönöm, Matula úr! domnule președinte doamnă comisar köszönöm szépen elnök úr biztos asszony a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy most tényleg megfelelő szabályokat hozzunk létre a médiára nézve. Vonatkozik az információhoz való hozzáférésre és a kereskedelmi felhasználásra is. Az internet fejlődése oda vezet, hogy egyre több polgár fér hozzá klasszikus vagy lehívható audiovizuális szolgáltatásokhoz. Ez oda vezet, hogy a polgárok magatartása, a fogyasztók hozzáállása is megváltozik. Az Európai Bizottság elemzése ebben a témában azt jelenti számunkra, hogy egy fontos eszközre van szükség, hogy szabályozzuk ezt a területet. A következő fontos aspektusokat javaslom vételére a megfelelő ifjúságvédelemre van szükség a kereskedelmi gyakorlatokkal szemben a tagállamok szintjén. Mindenek előtt arról van szó ebben az esetben, hogy egészségtelen élelmiszereket ne reklámozhassanak. Másrészt legalább 10%-nyi független európai <clears throat> műveket kell támogatni, bár ez nyilvánvalóan csak egy periférikus jelenség. Aztán a média szolgáltatások biztosítása hallás és látáskárosultak számára. Krúz asszony, öné a szó. Köszönöm. Az a szokás, hogyha egy vitában hozzá kíván szólni, és mindegyik vitához hozzászólhat két lehetőséget kap. Sajnos nincs hang. Okay, exceptionally. Kivételesen most lehetővé teszem önnek, hogy még hozzászóljon másodszor is. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elvekre szerettem volna kitérni, hiszen csak néppárti hozzászólók kaptak lehetőséget, és látom, hogy az arc kifejezését, amikor legutóbb beszéltem, hiszen több időt vettem igénybe, mint szántak nekem, de ezúttal gyorsabb leszek, és időben befejezem. Azt szerettem volna elmondani, hogy Boris úr jelentése nagyon jó, és támogatni fogjuk mindenek előtt a hetedik pontot a hozzáféréssel kapcsolatban, a 14-15-ös pont, ahol a kiskorúak védelméről van szó, a kilencedik eh, cikk, a kereskedelmi kommunikáció és a hetedik, 70. pont. Vagyis érdemes támogatni ezt a jelentést véleményem szerint, és szerintem időben végeztem ezúttal, sőt hamarabb. Tehát látom, a kolléganő elhagyja a termet. Köszönöm, elnök úr. Jó hírem van a Nikolszki képviselő orszámra, nem vagyok néppárti és üdvözlöm a Boris jelentést, ami egy kiegyensúlyozott jelentés, és megfelelő megközelítést alkalmaz az audiovizuális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek és az árnyékelődőknek az elvégzett munkáért, ami pedig a jelenlegi irányelv alkalmazását illeti egy megfelelő tanulmányt fogunk készíteni, például, hogy az alkohol reklámozás milyen hatással jár a fiatalokra. Az eredményekre egyébként 2014-ben várunk, ami azt jelenti, a jövőbeli politikával kapcsolatban a bizottság egy zöld könyvet tett közzé, és megragad minden alkalmat arra, hogy meghallgassa az érintetteket ebben a vitában a hagyományos műsorszolgáltatás rendkívül fontos és kizárólagos volt régebben, de nem felejthetjük el azt sem időközben, hogy időközben 40 millió új típusú intelligens tévé van egész Európában, és ahol ezt nem használják még például, ott majd erre később sor kerül. Tehát a célunk egyértelmű, gazdasági növekedést akarunk, másrészt pedig az értékeket is meg akarjuk védeni. Ez a zöld könyv egy konzultációs folyamatot indít majd el olyan kérdésekkel, amelyek valamennyi érintettet meghívják a válaszadásra majd amit a megszületett az eredmény, akkor a következő lépésekről döntést hozunk. A konzultációs folyamat egyébként pedig augusztus végéig tart a zöld könyv terjedelme szélesebb körül, mint a tévé. Hozzájön még ehhez az internetes kapcsolódás is. Egyébként hozzátartozik a, a kiegészítő szolgáltatások is, és az internet is rendkívül átfogó módon közelítünk ehhez. A hozzáférhetőség, a finanszírozás, az európai tartalmak, a reklámozás, a fiatalkorúak védelme, ezzel mind foglalkozunk ebben a dokumentumban nagyon fontos további dolgok is bekerülnek, a finanszírozási modellek, az interoperabilitás, a piaci koncentráció és egyebek. Ez pedig egyébként más konzultációkkal párhuzamosan folyik a média szabadság és pluralizmus területén. Ezekről a korábbiakban már beszéltem a mai estén. Nyilván emlékeznek még erre. Várjuk a jó együttműködést a parlamenttel, és a megfelelő szakbizottsággal is aktívan dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm Piotr Borisnak ezt a nagyon kemény és kiváló jelentést. 12.30-kor szavazunk erről holnap. Most pedig tovább lépünk. A nyugdíjak biztonságról és fenntarthatóságról van szó. Parancsoljon! Hát nincs. Voorzitter, geacht Köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt kollégák. Igen tisztelt Krúz biztos asszony.